Szeretném megkérni az Európai Parlament volt elnökeit, hogy foglaljanak helyet itt a teremben. Talán, kedves kollégák, önök közül volt elnökök közül és elnök nők közül az Európai Parlament elnökségéből itt vannak, kérem, akkor jöjjenek előre a volt elnökök és foglaljanak helyet. Pötering úr, ön számára is külön helyet jelöltünk ki. Cox elnök úr, Fonten elnökasszony, volt elnökök. Kérem, jöjjenek előre és foglaljanak helyet. We would like to start... Szeretnénk önökkel együtt megkezdeni az ülést. We are hosting seven. Hét volt elnök lesz a vendégünk. Borel elnök úr is jön. Üdvözlöm mindannyiukat! Okay, President Hans. Hans elnök is érkezik. President Pat Cox. Pat Cox elnök úr is érkezik. Okay. In a couple okay. of minutes they will be here. Two, three minutes. Két-három perc múlva Fonten asszony is, a volt elnök asszony szintén csatlakozik hozzánk, valamint Baron Crespo volt elnök úr, mindketten úton vannak. A két volt elnök. say we will not have we will not have a, we will not have a second round, so we can wait. We will not have a second round. Nem lesz második kör a szavazásban, tehát van időnk, tudunk várni pár percet. Ennél többet nem mondok, csak azt, hogy nem kell a második szavazási körre várnunk. Úgyhogy most két perc, ide vagy oda nem számít, kedves barátaim. Fonten elnök asszony, elnökasszony, valamint Baron Crespo volt elnök úr, két volt elnök érkeznek. Üdvözlöm Önöket ismét az Európai Parlamentben, az Önök házában. Znawiam posiedzenie po przerwie. Most pedig a felfüggesztett ülésünket folytatjuk, és közlöm a választás eredményeit. 699 leadott érvényes szavazat. 699 leadott szavazat volt, 29 ezek közül érvénytelennek minősült, így 670 az érvényes szavazatok száma, az abszolút többség 336 lenne, a jelöltek a következő szavazati arányokat értékel. 142 szavazatot kapott Deva képviselő úr. Martin Schulz képviselő úr 387 szavazatot kapott. Diana Wallace képviselőasszony pedig 141 szavazatot. Pan Martin Schulz otrzymał... A szavazatok, e, e, érvényes leadott szavazatok abszolút többségét Martin Schulz úr kapta meg, ezáltal az Európai Parlament elnökének választottuk. Gratulálok! Congratulations, Mr. President. Gratulálok, elnök úr. Az Európai Parlament marad a demokratikus képviselet fő intézménye, és mint ilyen intézmény, közös felelősségünk van az európai intézményekkel való kapcsolattartásban. Számítunk arra, elnök úr, hogy az Európai Parlament megőrzi eddigi szerepét. Továbbra is az a hely lesz, ahol az európai politikáról szóló dialógus a polgárok érdekében zajlik és eredményekre vezet. Most pedig felkérem elnök úr, hogy fáradjon ki a, ide, és vegye át székemet, székemet, mint az Európai Parlament újonnan megválasztott elnöke.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 Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves kollégák! Köszönöm Önöknek ezt az első eredményt Az Önök többsége számára még, ehhez hát egy másik képviselőcsoportjának az elnöke voltam. Egy másik képviselőcsoportnak az elnöke, és megtisztel az a bizalom, amelyel ma ennek ellenére megajándékoztak. Minden erőmet latba fogom vetni, hogy a bizalmukat ne veszítsem el, és parlamentünk erőteljesen hallassa a hangját. A parlament elnökének tisztségét úgy kívánom ellátni, hogy azok, akik ma megválasztottak, öntudatosan kiállhassanak e döntésük mellett. Azokat pedig, akik nem engem választottak, pozitív meglepetés érje. Valamennyi képviselő elnöke leszek, és valamennyiük jogait meg fogom védeni. Köszönetemet fejezem ki önnek, Buzek elnök úr. Ön volt az európai intézmények első olyan elnöke, aki a kelet-európai szabadságmozgalmak soraiból érkezett hozzánk. Az ön megválasztása és az ön tisztsége által megtestesítette a demokrácia győzelmét a diktatúra felett. Azáltal, hogy polgárokat képviselte házban, és ezzel Európa egységét másokhoz nem hasonlíthatóan dokumentálta. Köszönetet mondunk ezért. Kedves kollégák, Alázattal veszem ma át e tisztséget. Európában viharos idők járnak. Sok ember nehéz időket él meg Európában. Az én szüleim még ahhoz a generációhoz tartoztak, akiknek az volt a vezér elve, hogy legyen majd a gyermekeinknek jobb dolga, mint amilyen nekünk volt. És jobb dolgunk is van. Mi azonban már nem lehetünk biztosak abban, hogy a mi gyermekeinknek majd jobb dolga lesz, mint amilyen dolgunk nekünk volt. A gazdasági válság nyomán számos országban megnőtt a szegénység. A munkanélküliség pedig éppen a fiatalok körében drámai méreteket öltött. Ők, a fiatalok tiltakoznak ma Európa utcáin egy olyan gazdasági rendszer ellen, amelyben a hasznot kevesek fölözik le, a veszteségeket pedig a közösségekre termelik. Az ellen a rendszer ellen tiltakoznak, amelyben úgy tűnik, hogy a névtelenül tevékenykedő New Yorki hitelminősítő ügynökségeknek nagyobb a hatalmuk, mint a demokratikusan megválasztott kormányoknak és parlamenteknek. Ezzel szemben határozott nemet kell mondanunk. Ugyanis ez bizony, bizalmi válsághoz vezet a politikával és az intézményeivel szemben, az európai projektbe vetett hitelt fenyegeti az európai projektbe vetett bizalmat fenyegeti tehát. Sokan bizalmatlanul figyelik a munkánkat, nem tudják, hogy valóban helyén való-e az, amit itt teszünk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az európai embereket kevésbé érdeklik az intézményi viták, sokkal inkább a munkahelyük, a nyugdíjuk és a társadalmi igazságosság aggasztja őket. Őnekik fontos az egészséges élelmiszer és a tiszta környezet. Tehát törekednünk kell arra, hogy ezeknek az embereknek a hangját figyelmesebben, jobban meghallgassuk, mert itt, hölgyeim és uraim, ez az a hely, ahol az emberek érdekeit kell képviselni. Itt foglalnak helyet az európai nép képviselői. Ezért azt mondom, hogy azok a polgárok, akik közvetlen választáson bizalmat szavaztak nekünk, azt várják el, és joggal várják el, hogy az ügyeikért harcoljunk. Tudom, és büszke is vagyok arra, hogy e házban valamennyi kolléga a választójuk ügyvédjének tekinti magát. Ezért valamennyiüknek köszönetet szeretnék mondani. De, hölgyeim és uraim, alapítása óta úgy tűnik, hogy az Európai Unió zátonyra futása most válik először realisztikus forgatókönyvé. Az Unió hónapok óta az egyik válság csúcs találkozott tartja a másik után. A valamennyünket érintő döntéseket, minden egyes minket érintő döntéseket, a polgárokat érintő döntéseket a kormányfők egymás után zárt ajtók mögött hozzák meg. Számomra ez visszaesést jelent, már régen túlhajdottnak vélt állapotokba. Emlékezem, a 19. századi Bécsi kongresszus idejére. Akkor az volt az alapelv, hogy a nemzeti érdekeket kőkeményen keresztül kell vinni, és mindez demokratikus kontroll nélkül kell tenni. Ezzel szemben a háború utáni Európa azon a józan felismerésen alapul, hogy érdekeinket nem lehet szomszédainkétól külön választani. És azon a belátáson, hogy az EU nem zéró összegű játszma, amelyben valakinek veszítenie kell ahhoz, hogy egy másik nyerhessen. Éppen, hogy fordítva áll a dolog. Vagy mindannyian veszítünk, vagy mindannyian nyerünk. Ehhez az alapvető szabály a közösségi módszer. Ez nem csupán technikai fogalom. A közösségi módszer az Európai Unió lelke. Mit jelent ez egészen konkrétan? Azt jelenti, hogy a konfliktusokat párbeszéddel és konszenzussal kell megoldani. Az erősebb joga helyett szolidaritásra és demokráciára kell építenünk. Meg kell teremtenünk a kis és nagy államok, az észak és dél, a kelet és nyugat érdekei közötti egyensúlyt, és a közjót, a közösség javát kell az egyén érdekek elé sorolnunk. Ez az európai egyesülési építménynek az értelme, hölgyeim és uraim. Ez a közösségi projekt, amely már hosszú évtizedek óta magától értetődő dolog, és egyben sikeres munka is. Ez a közösségi projekt azonban most károkat szenvedett. Az elmúlt két évben nem csak a problémák változtak meg, hanem a problémák megoldásának módszere is megváltozott. hiszen a csúcs találkozók általánosá válása, a találkozók inflálódása és a döntéshozati folyamatból való kizárása a köz, az Európai Parlamentnek. Nos, az Európai Parlament ki van zárva, tehát a közösség döntéshozatai folyamataiból. A nemzeti parlamentek, parlamentek képviselő és alapvetően a végrehajtás segédjeivé degradálódnak. Mindössze tovább inthetik a Brüsszelben elho- meghozott döntéseket. a parlament által nem megfelelően legitimált politikát a polgárok brüsszeli diktátumként értékelik. Ez pedig ahhoz vezet, hogy az EU egésze issza meg ennek a levét, fizeti meg ennek az árát. Ez ugyanis az Európa ellenes indulatok táptalaja. Márpedig reményeim szerint ezt az Európai Parlament nem fogja tétlenül szemlélni. Aki úgy gondolja, hogy kevesebb parlamentarizmussal többet lehet elérni Európában, azzal szemben itt és most harcot hirdetek. Harcot hirdetünk közösen. Ennek első próbája az új fiskális unióról szól államközi megállapodás. A tárgyalások során parlamentünk képviselői, Ferhofstadt kolléga, Brock és Gualtieri kollégák, valamint Konvendit kolléga, azt követelték a parlament nevében, hogy nőjön a költségvetési fegyelem, ugyanakkor növekedés és foglalkozás, foglalkoztatás is növekedjen a másik oldalon. Most már mozgásban van valami az Európai Parlament nyomására, és nagyon remélem, hogy sokkal több dolgot sikerül mozgásba hoznunk. A polgáraink éppen ezt az észszerű egyensúlyteremtést várják el. Én pedig azt várom el, hogy az európai csúcsokon parlamentként ott ülhessünk az asztalnál. Nem fogadhatjuk el, hogy minden szervet meghívnak, csak az európai parlamentet zárják ki a folyamatból. Európa az értékek közössége, hölgyeim és uraim. A tagjelöltektől megköveteljük a kopenhágiai kritériumok szigorú betartását az mellett kell kiállnunk, hogy a tagállamokban a demokrácia, az alapvető jogok és a szabadság jogok magától értetődőek legyenek, tiszteletben tartsák őket és alkalmazzák őket. Aki megsérti az alapjogi kartákban foglalt értékeket, annak számolnia kell az ellenállásunkkal. Ez nekünk, mint parlamentnek közös kötelezettségünk. Éppen ezért engedjék meg, hogy aktualitásként hozzáfűzem, hogy holnap egy vitás kérdés kerül napirendre a magyarországi helyzettel kapcsolatban. Orbán miniszterelnök a parlament elnökével tudatta, hogy holnap itt az Európai Parlament előtt a helyzet állását a saját szemszögéből előadja. A frakciók vezetőivel konzultáltam, azokkal, akikkel még nem konzultáltam, azokkal fogok majd. Úgy gondolom, hogy ezt el kell fogadnunk, Orbán miniszterelnök úr kérését el kell fogadnunk, hogyha a Dán elnökség egyetért vele, akkor holnap szót kap, és elő adhatja a helyzetről kialakított képét. Ugyanis pontosan ez az, amire gondolok, az Európai Parlamentnek az ilyen vitás kérdésekben, az Európát érintő vitás kérdésekben állást kell foglalni. Éppen ezért jó, hogyha Orbán miniszterelnök holnap eljön ide hozzánk, és az is jó, hogyha a bizottság által itt előadásra kerülő eredmények, a polgári jogok és belügyi bizottságban vita tárgyát képezik, és a civil társadalom is meghallgatásra kerül. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság is osztja az álláspontunkat, ugyanis az Európai Parlamentnek Parlament elnökeként az a feladatom, a 13 intézmény egyikének elnökeként, hogy a csúcs találkozók sűrűsödésének a trendjét megszakítsam. Hozzá akarok járulni ahhoz, hogy a parlament, mint a vita és a demokrácia fórumaként sokkal markánsabb politikát jelentsen meg az Európai Unióban. Fontos, hogy nagyobb súlyt adjunk a szavainknak ennek nagyon, keretében nagyon fontos, hogy az Európai Tanácssal egy szinten tárgyaljunk. Akár itt a pénzügyi előretekintésről van szó, az agrárpolitikáról, a regionális vagy a halászati politikáról, a klímaváltozásról, vagy más szabályokról, a belpolitikáról, a kereskedelmi politikáról. A parlamentnek ezeken a területekben rendkívül ilyen megnőtt a felelőssége. Két éve a Lisszaboni szerződés hatályban van már a nép képviselőiként a lehetőségeinket még nem merítettük ki. Most szükség esetén, adott esetben konfliktus esetén is élnünk kell a tényleges jogosítványainkkal. Ez kell, hogy a közös célunk legyen. A parlament láthatóságát meg kell erősíteni, és éppen ezért kritikus dolog, hogy megvitassuk az első olvasatbeli megállapodásokat is. Szükségünk van vitára a saját munkánkat illetően is. Mindez csak akkor lehetséges, ha saját házunk táján is rendet tartunk. Hivatalunkra támaszkodva ügyelni fogok arra, hogy a parlamenti szervek és valamennyi képviselő megtalálja azokat a kereteket, amelyekre jogalkotói feladatuk megfelelő teljesítéséhez szükség van. Kedves kollégák, nem leszek kényelmes elnök. Olyan elnök leszek, aki szükség esetén kiharcolja a parlament végrehajtó hatalom általi tiszteletben tartását, és aki közbelép, ha a polgárok érdekét veszélyeztetik. Olyan elnök leszek, aki a határozott képviselőket képviseli, Aki kiállnak polgáraik ügyeiért. Olyan elnök leszek, aki mindent latba vet azért, hogy az emberek európai integrációba vetett hitét visszanyerje, és újra élesse az Európa iránti lelkesedést. Tisztelt képviselőtársaim, sokan tették kockára az életüket, hogy kiharcolják a parlamenti jogokat és a parlamentarizmust. A tunéziai alkotmányozó nemzetgyűlés első szabadon választott elnöke Mustafa Ben Jafar most gyűjtik az első parlamenti tapasztalataikat itt, Európában, és nem, első, nem utolsó sorban az Európai Parlamentben. Líbiában, ahol egy zsarnok saját népe ellen vívott háborút. Elsőként az EU nyitott képviseletet, és ezzel a nehéz helyzetben lévő embereknek reménységet adott. A Szaharov díj átadásakor néhány héttel ezelőtt egy bátor fiatal blokker és egy hősies Kathafi ellenes aktivista megindított bennünket az európai értékek iránti odaadásával. A közel-keleten pedig mindig azt tudakolják tőlünk, hogy miként sikerült Európában az ellenségeket barátokká változtatnunk, és hogyan sikerült a nemzeti, vallási és világnézeti eltéréseken felülemelkedve ilyen egységes Európává összenőnünk. Minél távolabb megyünk Európától, annál jobb dolgokat hallunk saját magunkról. Tehát dolgozzunk közösen annak érdekében, hogy az európai integráció iránti lelkesedés visszatérjen itt Európában is. Európa ugyanis ámulatba ejtő gondolat. Olyan gondolat, amely a 20. század második felének a 20. század első felére adott válasza. Miből állt a 20. század első fele? gyűlöletből, nagyhatalmi politikából, mások elleni izgatásból, az emberek megvetéséből, az első világháború lövész árkaiból és Stálin gulágjaiból, és Auschwitz gázkamráiból, mint a civilizáció történetének mélypontjából. A 20. század második felében az európai integráció és a közös intézmények Európát történetének leghosszabb jólétet és békét hozó időszakával ajándékozták meg. 89-ben lehullott a vasfüggöny. Németország újra egyesült. 2004-ben és 2007-ben a Varsói Szerződés volt tagállamai csatlakoztak az EU-hoz, és eképpen a 40 évig mesterségesen megosztott kontinensnek a kulturális és politikai egységét teremtették meg. Ez egy sikerprojekt. Miért felejtettük tehát el, hogy büszkék legyünk erre? Miért hagyjuk, hogy erről az egyedülálló történelmi vívmányról rosszat mondjanak? Hölgyeim és uraim, nagyapám harcolt az első világháborúban. Húsz évvel később az apám indult el egy olyan háborúba, amelyel a bűnös Hitler rezsim az egész világot lángba borította. Egy olyan városban nőttem fel, amely három ország találkozásánál fekszik, ahol az embereknek hosszú sorokban kellett várakozniuk a határon, ha meg akarták látogatni belga vagy holland szomszédaikat. Átvészeltük a háborúkat és az éhinségeket. Megnyitottuk a határokat. A rasszizmust és az idegen gyűlöletet, az antiszemitizmus törvényen kívül helyeztük. Ma szabad, nyílt Európában élünk olyan Európában, amely büszke lehet a kulturális sokszínűségére. Vértezzük fel ezt az Európát most a 21. század számára. Azért, hogy a fiatal nemzeték számára, a gyermekeik és az ő gyermekeik számára is a gazdaságilag erős, a társadalmilag igazságos, a szabad és demokratikus európai haza megvalósulhasson. Ez a mi közös feladatunk. Köszönöm a figyelmüket. Vielen Dank. Vielen Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselő kollégák. Napirendünk szerint a frakció vezetők felszólalása következik. Először Joseph Doll úrnak adom meg az Európai Néppárt vezetőjének a szót. Elnök úr, Kedves Martin, kedves kollégák! A néppárti frakció nevében és személyesen is gratulálok. Gratulálok új elnökünknek. Elnökünknek sok bátorságot, világos gondolatokat és sok erőt kívánok ehhez a nagy méltóságú feladathoz ebben az intézményben, amely 500 millió európait képvisel. Először azonban szeretném üdvözölni, szeretném Nils Devát és Diana Wallis-t is üdvözölni, akik szintén elnök jelöltek voltak ez intézményben. Azt szeretném mondani, hogyha még a két nagy frakció e házban politikai döntést is hozott arról, hogy egymásnak adják át az elnökséget, tiszteletben tartjuk a két másik jelöltet is, és köszönjük, hogy jelöltették magukat. Szeretnék, kedves Martin Schulz, az ön elődjének, Jerzy Buzeknek is köszönetet mondani, aki ezt a parlamentet államférfi júi minőségében vezette előtte pedig Hans-Gerd és az összes előtte szereplő elnök, akik Simon Weil kezdődően az általános választások eredményeképpen kerültek a ház élre. Őket is szeretném üdvözölni, hiszen ennek az intézménynek a kompetenciáit és a hatalmát megerősítették. Elnök úr, Schulz elnök úr, azt kívánom önnek, hogy méltó követője legyen e sornak. Frakció elnökként sokat gyűl- dolgoztunk együtt. Politikai meggyőződésének nagy részét nem osztom, és a frakcióink számos témában eltérő véleménnyel rendelkeznek, de ez nem akadályozott meg bennünket abban, hogy elnyerje bizalmunkat ebben a nehéz időszakban, amelyben Európa most él. Ez sokkal pontosabb, sokkal fontosabb annál, mint ami megoszt minket. Elnök úr, elmondta nekünk, hogy mennyire erősen kívánja az európai érdeket megvédeni a különböző nemzetközi érdekekkel szemben. A frakcióm csak támogatni tudja önt ebben a kívánságában és az erre vonatkozó cselekvéseiben, hiszen most az egyik legkritikusabb e, időszak következik Európa számára, amely létrehozása óta bekövetkezett. A közösségi módszert meg kell védeni, ezt meg kell óvni és meg kell erősíteni. Semmi nem lehet ennél fontosabb, mint hogy megoldjuk, megóvjuk Európa örökségét, garantáljuk a közérdeket, a kicsi és nagyobb államokat is védjük meg, és az ő véleményüket is vegyük figyelembe, anélkül, hogy megbénítanánk őket. Semmi nem fontosabb, mint hogy a válságból kilábaljunk, hogy megerősödjön Európa, és semmi nem lehet fontosabb annál, hogy megmutassuk állampolgárainknak, hogy az euró tartós és erős pénzeszköz lesz. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a, az európai gazdaság és politikai irányítás ezt elérje. A közös értékeket, az 500 euró, millió európai közötti szolidaritást meg kell óvnunk. Egy olyan Európai Uniót kell létrehozni, amiről az alapító atyák is álmodtak, amelyben nincs egyenlőtlenség, és amelyben a népek és az országok történelme, akik száz éveken keresztül háborúztak, békében folytatódik. Schulz úr remélhetőleg ezt el fogja érni, és folytatni fogja azokat a lépéseket, azokat a politikákat, a, a geostratégiai felbojdulás és a gazdasági nehézségek ellenére, amit elődei elkezdtek. Feladatunk, hogy a jelenlegi bizalmi válságon túl a gazdasági válságból is kilábaljunk, és egy élhető, valamint ennél is lehet így mondani, jobb jövőt építsünk. Kedves kollégák, az európaiak választott képviselőjeként ön az első közé lépett most. Ezért óriási felelősség van a vállán, például arban is, hogy az Európai Bizottsággal együtt, aki a szerződések zálogait őrzi, Európát megerősítse és a növekedés útjára állítsa ismét úgy, hogy közben elveinket is tiszteletben tartjuk. Schulz úr, a néppárt az ön oldalán fog állni, amikor Európa szellemében lép fel, ahogy ezt a korábbiakban is említettem. Ösztönözzük arra is, hogy ezt az üzenetet azon országokba is jutass el, mint például Ukrajna, ahol Julia Timosenkot elfogadhatatlan módon ö, bánnak vele, vagy például Szíriába is juttas el ezt az üzenetet, ahol a nép változtatásra való igényét elfogadhatatlan módon nyomták el. Gratulálok önnek, és gratulálok önnek fognak önni, a, gratulálni fogok önnek akkor is, hogyha sikerül javítani az Európai Parlament működését. Nagyobb átláthatóságot szeretnék, nagyobb felelősséget minden tag vállán, és ebben a munkában, ennek elérésében frakcióm támogatni fogja önt. Ez az intézmény páratlan a világban. Ez egy több nemzetiségű, jogszabályokat megszavazó intézmény, egy olyan intézmény, amely megpróbálja meggyőzni az európai tanácsot arról, hogy nem akadályt próbálunk az ő útjukba gördíteni, hanem segíteni abban, hogy a válságból kilábaljunk. Ki Amikor ezt a szolidáris, integrált és innovatív megoldásokat jelentő Európát támogatni fogja ön, az egész néppárti blokk ön mellett fog állni. Ön mellett fogunk állni akkor is, amikor ezen közösségi politikák finanszírozásáért fog küzdeni, és akkor is falat fogunk ön köré támogató falat építeni, amikor az ideálokat és az Európát éltető értékeket, a gyengék védelmét, a szolidaritást és a toleranciát fogja támogatni. Kedves Martin, sok sikert kívánok az elnökségéhez. Euh, Köszönöm szépen, Dol kolléga az elhangzott szavakat. Maria Badia asszony következik a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége nevében gratulálok önnek, neked az elnöki választáshoz, ehhez a kiváló eredményhez. Frakciónk számára nagy dolog az, hogy ilyen magasrangú ö, képviselőnk van az Európai Parlament élén, és ö, elnök úr már utalt arra, hogy milyen kihívások előtt áll az Európai Parlament az alapjogok, a munkanélküliség, a gazdasági, szociális válság területén, és arra a kockázatra is, hogy a parlament elvesztheti jelentőségét, hogyha továbbra is és egyre inkább a az államközi együttműködés uralkodik el. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy ö, ennek a harcnak a megvívásához nem akármilyen emberre van szükség, olyan hiteles emberre, aki Európa mellett ki tud állni, lelkesedést tud generálni, és az európai értékek és célak érdekében keményen fel tud lépni. Úgy gondolom, elnök úr, hogy te ilyen ember vagy, ezeket a képességeket egyesíted magadban, és képes vagy erre a feladatra. Nagyon jó dolog, hogy a jelenlegi válságos helyzetben erős vezetője lesz az Európai Parlamentnek és új irányt tud nekünk mutatni valaki egy olyan helyzetben, ahol sokan nem látják már a jövőt korábban frakcióelnök voltál, de most minden frakció elnöke leszel, és emlékeztetnék arra, hogy van közös feladatunk, mert szolidárisabb, erősebb és igazságosabb Európára van szükség, hogy ez a polgárok Európára legyen, és ne csak a vigécek Európája. Ezért számolhatsz támogatásunkkal minden pillanatában új tevékenységednek és sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen, Badia kolléganő. Most a liberális frakció nevében Ferhofstadt elnök úrnak adok szót. Martin. Köszönöm, elnök úr, kedves Martin, kedves elnök. Frakcióm nevében és személyesen is először is szeretnék gratulálni önnek a megválasztásához, és gratulálok a többi jelöltnek is, ebben az elnöki választásban, és el kell mondanom azt is, hogy én is nagy érdeklődés és örömmel hallgattam első beszédét. Kicsit szociáldemokrata megközelítésben hallottuk, de már elnökként önt nagyon gyorsan felvette új szerepét. Kedves elnök úr, szeretnék Jerzy Buzekhez is szólni, akivel hosszú éveken keresztül az Európai Tanácsban is dolgoztunk, és mi ketten is mondhatjuk tanúsíthatjuk, hogy sokkal jobb itt az Európai Parlamentben, sokkal jobb itt a klíma, mint az Európai Tanácsban. És el kell mondanom azt is, hogy Jerzy rendkívüli munkát végzett ön ebben a parlamentben. Úgy végezte a munkáját, hogy tudott alkalmazkodni a Lisszaboni szerződéshez, amelyet végre kellett, hogy hajtson. Az összes politikát az Európai Parlamenttel a válság elleni fellépés szellemében végezte és az elnökök értekezletében is láttam, hogy különösen örültem annak, hogy szorosan együttműködhettem önnel. Köszönöm szépen azt a rengeteg munkát, amelyet az Európai Parlament érdekében végzett. Köszönöm. El kell mondanom, kedves elnök úr, azt is, hogy az kampány során az elnök, parlamenti elnök választási kampány során sok kolléga azt mondta, hogy igen, arra van szükségünk, hogy semleges elnökségünk legyen egy olyan elnökkel, aki nem voksol valamelyik oldalra, egy olyan elnökkel, akinek nincs véleménye. De én azt mondom, hogy engem ez meglepet. Én inkább azt szeretném, azon az oldalon állok, hogy egy olyan elnökkel, akinek van véleménye, aki nem semleges, hiszen, hiszen ma nem lehet úgy elnöknek lenni ma, hogy például a kormányköziség mai szakaszában semlegesek maradjunk. Nem lehet ebben a pillanatban semleges maradni egy olyan tanácssal szemben, amely minden alkalommal megpróbálja megtagadni a közösségi módszert. Azt a módszert, amelyet Monet talált ki. Nem lehetséges, kedves kollégák, az, hogy semlegesek maradjunk a támadás ellen, ami a közösségi módszert éri nap mint nap a tanácsban és a tanácson kívül is, és nem lehet, úgy gondolom, semlegesnek maradni, akkor sem, amikor növekszik a nacionalizmus és a populizmus Európában, akik azokkal szemben sem lehetünk semlegesek, akik az európai értékeket tagadják. Elnök úr, azt kívánom önnek, hogy elnök legyen, de nem kívánom, hogy semleges elnök legyen, aszexuális elnök, akinek nincs véleménye. Épp ellenkezőleg. Én azt szeretném, hogy olyan elnök legyen, kedves Martin, aki az Európai Parlamentet képviseli, aki képviseli, mégpedig határozottan az európai értékeket, az európai érdeket, amely eltér a tagállami és tanácsi érdekektől. Azt kívánom, hogy az európai integráció mellett álljon ki. És miért ne mondhatjuk ki, miért ne használhatnám azt a szót, hogy hiszen tíz éveken keresztül is mondhattuk azt, hogy az európai federalizmus ellen, eh, mellett kiálló az európai federalizmust építő elnököt szeretnénk, ahogy azt Monet megáll, megálmodta, és Gaspari és Spinelli is tovább építette. Remélem, hogy ez lehetséges hogy lehetséges, hogy olyan elnökünk legyen, aki megmagyarázza a, talál, a tagállamoknak, amikor ebbe a nagy európai tanácsba meghívjuk őket parlament elnökként, azt a lehetőséget, amit az elődei is megtettek, használja ki a lehetőséget, hogy ez nem csak adóügyi, pénzügyi, és gazdasági és politikai Európa, hanem egy egységes föderális Európa. Meg kell mutatnunk az utat, a parlamentnek kell utat mutatni, vállalnunk kell ezt a felügységet, a bizottsággal együtt, a Európai Központi Bankkal együtt. Meg kell mutatnunk azt, hogy mely a válságból kivezető út. Világos, és nagyon egyszerű az Európában. Európa nem a probléma ebben a válságban, Európa a válságra adandó válasz. És legyen kedves a régi kollégáival, a frakcióvezetőkkel, kérem elnök úr. Legyen olyan, aki e szót ad nekünk, és nem szid le bennünket, hogyha kicsit túllépjük a felszólalási időnket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Most a Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Martin Schulz. De mielőtt megindokolnám a gratulációt, szeretnék elsőként köszönetet mondani az elődödnek, az Európai Parlament minden eddigi elnökének, akit volt alkalmam megismernem, Hans-Gerd Pötterinnek, Jerzy Buzeknek, ők mindig a saját profiljukat hozták ki és igazították azt a aktuális követelményeknek. Szeretnék a mai ellenjelölteknek is gratulálni, mert a házon belüli demokrácia működőképessége mellett tettek tanulbizonságot, ennek ellenére egy minősített többség szavazott Martin Schulzra. Úgy gondolom, ennek jó okai vannak. Itt nem egy szociáldemokratát választottunk a ház elnökévé, hanem véleményem szerint egy olyan szociáldemokratát választottunk, aki fantasztikus parlamenti képviselő volt. Fantasztikus parlamenter. Amikor megkérdezted, hogy mi lenne, hogyha én a parlament elnöke, akkor én azt mondtam, hogy is gondolod ezt? El se tudtam volna képzelni, hogy Martin Schulz a parlament legfőbb képviselője, aki diplomáciai keretek közé szorítva kell, hogy dolgozzon a ház élén. Nos, most már ezt nagyon is jól el tudom képzelni, és én szeretném elsőként kifejezni a reményemet, hogy a különleges, személyes képességeidet nem fogod veszendőbe menni hagyni, hanem a szükséges diplomáciai érzékkel ezt ötvözni fogod, és a sarkos, néha érdes vonásaidat, amik a veled való tárgyalást oly sokszor nehézé tették, ezeket magaddal viszel az új tisztségedbe. Tehát ezt a sarkos, érdes jellemvonást is kihangsúlyozod majd Herman van Römpölye, Barozóval, Sárközivel vagy Merkellel folytatandó tárgyalások során. Úgy gondolom, hogy az az ígéretet, amit a személyes kampányodban tettél, az sokszor megindítóan naív volt. Mindenki egyesüljön, hogyha ez egyesül, mindenki egyért dolgozik, akkor az az egy is mindenkiért fog dolgozni. Úgy gondolom, hogy ezt a naív elvárást, ezt ma teljesítettük, ugyanis a ház béli vitából kiderült az, hogy nem csak az új parlamenti elnök fog a megnyitott vitákban egy más útra lépni, hanem maga a parlament, maga a ház is képes arra, hogy az általa kitűzött célokat elérje. Egy példa, ami az eszembe jut, az Orbán Viktorral folytatandó eszmecsere. Itt úgy gondolom, hogy a média törvényről fogunk majd vitát folytatni olyan időpontban, ugyanis olyan időpontban nem folytattuk le ezt a vitát, amikor még eredményeket lehetett volna érni Magyarországon. Elszerveztük, túlszerveztük a dolgot. Éppen ezért a Magyarországgal való eddigi vitának nem szabad megismétlődnie. És elhangzott itt Timosenkónak a neve is, ezt tapst fogadta. Nem engedhetjük meg, hogy Magyarországon, az Európai Unió egyik tagállamában olyan időpontban, amikor Oroszországban a polgárok felkelnek az irányított demokrácia ellen, egy olyan időpontban, amikor ukra, az ukránok kétségbe esnek a politikai helyzet mellett, egy ilyen helyzetben Magyarország kiszáll az európai demokratikus értékekből. Úgy gondolom, hogy hölgyeim és uraim, hogy ezt közösen az intézményekkel és újonnan megválasztott elnökünkkel, minden rendelkezésre álló eszközünkkel meg kell, hogy akadályozzuk. Martin Schulz egy, ezt a tisztséget véleményem szerint olyan időpontban veszed át, amely sokkal nehezebb, mint azt karácsony előtt gondoltam volna. Nem gondoltam volna ugyanis, hogy az utolsó válság csúcs tényleg a dolgok további fejlődésének mermiféle befolyásolása nélkül fog lezárulni. Voltam Japánban, és átéltem, ahogy a ilyen egy országnak a fizetőneve az euróval szemben rakétaként lőtt ki. Ez úgy gondolom, hogy nem normális. Nem csak a hitelminősítő ünnökségeket kell szídnunk, hanem azt a helyzetet is, hogy a politikának ilyen kevés a befolyása, és azt, hogy a hitelminősítő ügynökségeknek, a bankoknak több a befolyása, mint az európai politikusoknak. Ez nem normális, nyugodt és következetes módon kell ezzel szemben fellépnünk. Úgy gondolom, hogy az egész parlament, a már szociáldemokratákból áll ebből a szemszögből, de az ebben a házban a válság alakulásával kapcsolatban megfogalmazott gondolatokat nagy többség támogatja, ezeket a tanácssal, a bizottsággal szemben végig kell vinnünk, konzekvensen képviselnünk kell, és az ötletünk meghallgatása előtt nem szabad már rögtön a következő kompromisszumba belemennünk. Éppen ezért, Martin Schulz, sok sikert kívánok neked. Tudom, hogy kényelmetlen elnök leszel. A frakcióm nevében csak annyit mondhatom, hogy mi pedig kényelmetlen frakció leszünk, és a házbéli képviselő asszonyok nevében, illetve nekik azt szeretném mondani, hogy Simon Weil és Fonten asszony után nagyon jó lenne, hogyha ma egy női elnök működésére készülhetnénk föl, és a következő parlamenti ciklusban nem egy férfi, hanem egy női elnököt választhatnám. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Harms asszony. Az európai konzervatívak és reformerek nevében Kenegen úrnak adom meg a szót. Elnök úr, hozzá kell szoktunk majd ehhez, hogy önt elnök úrnak tituláljuk. Gratulálunk önnek megválasztásához, és Jerzy Buzek úrnak is köszönjük azt a kiváló munkát, amit az utóbbi két és fél évben végzett. Nagy öröm volt együttműködni vele. Az utóbbi egy-két hétben tehettem csak ezt, de kiváló elnöknek ismertem meg őt, és nem lesz könnyű a nyomaiba lépni. Schulz úr azt mondja nekünk, hogy illetve a Spiegel magazinban olvasom, hogy az emberek elfáradtak a zárt ajtók mögötti döntéshozatal ö, látványától, és ön is utalt erre ironikusan. Önnek jó többsége van most ebben a parlamentben, ugyanakkor ez nem elsőprő többség volt, mint ahogy ön fogalmazott. Szeretném megköszönni Diana Wallace-nak és Nes Diva kollégámnak, hogy ebből igazi választást és nem csak koronázás ünnepséget csináltak azáltal, hogy előtették magukat. Jó lett volna, jobb lett volna, hogyha valóban nem hátsó megegyezések alapján, hanem valódi érdekeik alapján történt volna a választás. Ez a mostani választás megfelel a, sajnos az itteni gyakorlatnak, de ezzel együtt Ön most az elnök, és valóban sikert kívánunk önnek a következő 30 hónapra. A frakciónk udvarias lesz önnel, tiszteletben tartja az ön tisztségét, de szembe fogunk menni önnel, ha politikusként nyilvánul meg. Nem értek mindennel egyet azzal, amit ön elmondott, sok mindennel nem értek egyet, erről még biztos, hogy lesz szó, de hát erről szól a demokrácia. Tiszteljük egymás véleményét, akkor is, hogyha ezek nem egyeznek meg. Reméljük, hogy minden frakciót egy egyenlőként kezel majd, és minden képviselőt egyenként, és ön is tisztelni fogja mindenkinek a mandátumát. Az ön első nagy feladata az lesz, hogy képviselnie kell a tanácsülésén az Európai Parlamentet néhány héten belül. Biztos vagyok abban, hogy a kormányfők ö, érdeklődéssel várják, hogy ön mit akar majd mondani nekik, hiszen eddig nem sok szocialista elnökkel volt dolguk az utóbbi időszakban. Ö, és ezen az ülésen is, és más üléseken is önnek parlamenti elnökként és nem szocialistaként kell majd fellépnie, ezt ne felejts el. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, Keregen úr. Liotár kollégának adom meg a szót az Egyesült Baloldal nevében. Tisztelt Schulz elnök úr! az a nehéz feladatom van most, hogy Lothar Biszki urat helyettesítsem most. Az ő nevében is sok sikert kívánok önnek az új posztjához, és gratulálok megválasztásához. Ugyanakkor köszönöm azoknak is, akik ugyancsak jelöltették magukat, és küzdöttek azért, hogy esélyük legyen. Remélem, hogy a jövőben egyre demokratikusabb lesz a választás, és még több jelöltünk lesz, és én is sajnálatosnak tartom, hogy, hogy nem nő az elnökünk, de hát ezen ugye most nem tudunk változtatni. Jó lenne, hogyha a női értékek, erények is kifejezésre jutnának egyszer majd az elnöki poszton is. Sok képviselő, azonban képviselők abszolút többsége önt választotta meg, és sokan ennek nagyon örülnek, sokan pedig azért választották meg önt, mert úgy gondolják, hogy ez egy kemény feladat, és kemény, nehéz időket, válságos időket élünk, és ide erős emberre van szükség, erős parlamentre, úgy gondolom, hogy az Európai Parlament a gazdaság és a pénzügyi válság során fontos, nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon, mert ez egyetlen a polgárok által választott európai intézmény és ön nem fog félni, ugyanakkor a polgárok félnek, hogy elvesztik a munkahelyüket, a nyugdíjukat, az egészségügyi ellátásukat, egyéb ellátásaikat, és félnek általában a jövőtől, a gyerekeik jövőjét is féltik. Ön pedig felvállalta, hogy a polgárok érdekeit fogja képviselni a jövőben, és gyakran ugye a pénzek, a pénz, a nagy pénzek játszák a szerepet a politikai döntéseknél, és nem a nép képviselőit hallgatják meg. Sok döntés valóban sajnos zárt ajtók mögött, mögött történik, és ön oda fog arra figyelni, hogy ez ne így legyen, több legyen az átláthatóság, és ez a gyakorlat megszűnjön. A nagy és kis frakciók vélemény különbségei megmaradnak, és ön helyet kell, hogy adjon ezeknek a különbségeknek, mert ön mindannyiunk elnöke ne feledje. Frakciónk erre emlékeztetni is fogja önt, hogyha szükséges, egyébként pedig sok sikert kívánok önnek. Köszönöm szépen, Liotár asszony. Kedves kollégák, Ferhofstadt, kollega egy aszexuális elnököt kíván, a Liotár asszony, sajnálja, nem vagyok nő, hát igyekszem minden elvárásnak megfelelni, most pedig Ferás kollega kap az EFD frakció nevében szót, parancsoljon. Jó napot kívánok, Schulz úr, micsoda viccek! Tudom persze, hogy az a feladatom, hogy gratuláljak önnek, de hogyha két és fél évvel ezelőtt megfigyeljük ezt az eredményt, összevetjük a két és fél évvel ezelőttivel, nem gratulálhatunk. senki őről nem döntene ki egy nyitott folyamatban. Biztos Barózó úr is egyetért velem, hogy semmi sem átlátható. Azon gondolkoztam, hogy milyen Schulz elnökre számíthatunk egy méltóság teljes, nyugodt elnököt, egy olyan szem, személy lesz ez, aki egy parlamenti elnökként működik, aki a politika napi mini ügyei fölé emelkedik, tehát államférfivá válik-e. Vagy pedig azt a Martin Schulzot kapjuk elnökként, akit 2004 óta ismerünk, a szocialista frakció elnökeként. Tudják, kire, kire gondolok, ideges, intoleráns, heves, vérmérsékletű, nem figyel másra. Olyan ember, aki <clears throat> dühött és haragos azokra, akik nő nemmel akarnak szavazni egy szavazáson egy olyan ember, aki nem szereti a szabad piacokat, és aki velejéig antibrit. Hát ez egy kérdés számomra, hogy milyen elnököt fogunk kapni, és számomra teljesen világos, hogy két és fél éven keresztül a ház elnöke politikai láncos kutyaként fog működni. Csak egy banán köztársaság akarhat egy ilyen elnököt, egy ilyen politikailag, velejéig politikailag házelnököt. Pedig ezt, ezt the smallest group in this parliament, Ezt kaptuk meg. Lehet, hogy én képviselem Schulz úr a legkisebb frakciót a házban, de azt mondhatom, hogy ez egy olyan frakció, akinek gondolatait és látásmódjait a kontinensen egyre több ember fogadja el. Körbelül 50-50 ért, 50-50 százalékban gondolják az emberek, hogy az EU jó vagy rossz. Amit képviselünk, az nem anti-európaizmus, nem az Európa ellenesség, de hiszünk a nemzetállami demokráciában a kereskedelem Európáját, az együttműködés Európáját akarjuk elérni, egy olyan Európát, amely felelős. De nem akarunk egy olyan Európát, amely globális szuperhatalom akar válni, nem Barózó úr és a bizottság által vezetett, úgynevezett közösségi módszerrel vezetett Európát akarunk elérni. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az ön elnökségének politikai ellenzéke legyek a következő két és fél évben, és remélem, hogy tisztességes meghallgatásra találunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most uh, eh, Madlener úr kap szót. Köszönöm szépen. Schulz úr. Köszönöm szépen. Én is uh, szeretném kifejezni jó kívánságaimat. Gratulálok, hogy megválasztották a parlament elnökének és az egész frakcióm nevében szeretnék gratulálni. Sajnos nem volt igazi választási vitánk, pedig nem lett volna rossz. De azért azt is tudjuk, hogy az eredmény már a kezdetektől fogva ismert volt. Ön a nyertes, ebben a fordulóban ki kell, hogy jöjjünk egymással. A kollégáimat már egy éve fasisztázta, és ez nem illik a parlamenti demokrácia keretei közé. Soha nem akarta ezt visszavonni, és ezt sajnálom. Remélem, hogy a szavait majd visszavonja, vagy elhatárolódik kijelentésétől. Elnök úr, a demokrácia csak is akkor demokrácia, hogyha ellen szavazatok és hangok is vannak. És hogyha maga lefasisztáz valakit, akkor ez nem illik ehhez a házhoz. Minnyáján demokratikus választások során kerültünk ide, és ezt tiszteletben kell tartani. Demokratikusak vagyunk és európaiak. A polgárok még soha nem voltak ennyire bizonytalanak a jövő tekintetében azt szeretnék, hogy visszatérjen a szuverenitás a saját országaikba. A kis országok igenis élhetnek békében, és békében is együttműködhetnek. Ez adja Európa igazi erejét. A harcos retorika maradjon a NATO-nál. Azonban Európában a NATO mégiscsak biztosítja évtizedek óta a békét. Nincs szükségünk a megalomániás Európára, amely a Schulz-féle szociáldemokraták álma, hiszen ez az Európa igazából csak pénzt pazarol, és nem mindenki. Schulz úr, remélem, hogy mindenki elnöke lesz, és a mi elnökünk is. Szociáldemokrataként álljon most a pártok fölött. Remélem, hogy méltó elnökként képviseli és tiszteletben tartja majd itt az összes demokratikus véleményt. A mi frakciónk ugyan nem frakció, de demokratikus módon választottak meg minket, hiszen függetlenek vagyunk. De ettől függetlenül hallatjuk itt a hangunkat. Nem osztjuk a jövőről szóló nézeteit, hogy az európai szuperállam szociáldemokrata jellegű lesz. Azonban hiszünk az országok együttműködésében, és az együttműködéshez új funkciójához pedig sok sikert kívánok. Mindenképpen látnunk kell, hogy jó kezdete lesz az elnökségének, akkor lesz a legjobb a kezdet, hogyha befejezzük ezt az állandó költözködést Brüsszel és Strasbourg között. Tehát még egyszer sok sikert kívánok elnökségéhez, és mindent megteszünk, hogy segítsünk önnek. Most a bizottság nevében Barroso úrnak adom át a szót. Herr Elnök úr, Kedves Martin Schulz! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselők! Szeretném kifejezni legőszintébb jó kívánságaimat ahhoz, hogy Martin Schulzot most az Európai Parlament elnökévé választották. 1994-ben választották be első alkalommal az Európai Parlamentbe. Azóta ez a ház nagyon gyakran megismerhette erős személyiségét, kiváló politikai képességeit és Európáért tett lépéseit. Mm, jogosan nagyon ambiciózus víziója van ezen ház feladatairól. És az európai polgárok sokkal jobban meghallják majd a hangját. Martin Schulz és személyében az egész Európai Parlament számíthat az Európai Bizottság támogatására. Azonban ma sokkal fontosabb, mint bármikor, hogy az európai demokráciákat megerősítsük. Akik nemzeti szinten úgy viselkednek, hogy a demokrácia csak nemzeti lehet, akkor nem fogták még fel, hogy a globalizációban, a 21. században élünk. Azok, akik az európai demokráciát ellenállnak, és az európai szuverenitást, a nemzeti szuverenitás alapján képzelik el. Ők igazából a piaci szereplőknek adják át a szuverenitást, akik nem ismerik a demokratikus ellenőrzést. Azonban a válság alatt, amikor nagy kihívásokkal szembesülünk, sokkal fontosabb, mint bármikor, hogy a különféle politikai erők együttműködjenek az erős Európa érdekében. És eh, így a többi jelöltnek eh, is eh, kifejezem tiszteletemet Nörcs Dévának és Diana Wallisnak. Az őszinte köszönetem Jerzy Buzeket, a volt elnököt is illeti Jerzy Buzek eh, történelmi időkben vezette az Európai Parlamentet. Mandátuma alatt eh, lépett hatályba a, Libanon, a Lisszaboni szerződés, és eh, gratulálunk hozzá. A két intézményünk közötti nagyon jó együttműködést az elmúlt két évben is azt mutatja, hogy különleges kapcsolatok vannak a parlament és a bizottság között, hiszen a közös, aki részei vagyunk. Azonban ezen túlmenően Jerzy Buzak volt az első olyan európai intézményi elnök, aki új tagállamból érkezett a vasfüggöny lehullása után. Az ő személyisége jelképezi azt, hogy sok millió ember álma a szabadságról igazá vált. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Hölgyeim és uraim, és most pedig az a felelősségünk, hogy teljesen amellett kötelezzük el magunkat, hogy Európa erősebb, versenyképesebb és egységesebb legyen pénzügyi stabilitási és eh, növekedési lépéseket kell eh, meglépnünk, mert csak eh, a fegyelemre és a szankciókra tudjuk az új Európát megépíteni. Konvergencia, szolidaritás és remény Európáját szeretnénk kiépíteni. el kell köteleznünk magunkat újra amellett, hogy együtt akarunk élni, közös akaratunk van az együttülésre, együttélésre. El kell eh, azt is eh, amellett is köteleznünk magunkat, hogy a szociális igazságosság eh, elvei mentén osszuk el a terheket. Hölgyeim és uraim, Minden jót kívánok ezekben a nehéz, de ösztönző időkben, és eh, számíthatnak az Európai Bizottság lojális, teljes együttműködésére annak érdekében, hogy az Európai Unió ebből a válságból erősebben és egységesebben kerüljön ki. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Köszönöm szépen a kedves és a kevésbé kedves szavakat is. Természetesen érzelmekkel töltött pillanat ez számomra, barátaim számára. És hogyha megengedik, megengednek egy kiegészítést a köszönet szavait kiegészítendő. Egy személyes észrevételt is teszek. Ahogy mondtam, igyekszem minnyájuk elnökévé válni, teljesen függetlenül az önök politikai vagy frakció hovatartozásától. Ez a kötelezettségem, és ez az ígéretem is. Köszönöm szépen Barózó elnök úr a felszólalását. Azt hiszem, hogy a közösségi intézmények kiegészítő volta nem csak szükséges, hanem vitális is az Európai Unió számára vitális jelentőséggel bír, számolhat az Európai Parlament nagy többségével, és számíthat rám is, mint az ön jövendőbeli szövetségesére. Abban a harcban, melyben a közösségi módszert igyekszünk megőrizni, megvédeni. Hölgyeim és uraim! Azok a szavak. Spoken and, uh amelyek elhangzottak, amelyekkel megszólítottak, nagyon nagy érzelmeket is hordoztak. Éppen ezért elengedhetetlen és felelősségem is, hogy az Európai Parlament elnökeként egy olyan elnök legyek, aki minden képviselő elnöke. Azt hiszem mindenki, aki ismer, tudja, hogy szociáldemokrata maradok. De de nem a szociáldemokráció elnöke vagyok Európában, hanem az Európai Parlament elnöke vagyok, és még egyszer megmondom, az a kötelezettségem, hogy a ház, a tisztelt ház érdekeit képviseljem és védjem. I beg your understanding for one additional Kérem, hogy egy további észrevételemet vegyék figyelembe. Érzelmekkel átítatott és telt pillanat ez számomra, és nem csak számomra. Itt az ülésteremben sok barátom van, és nem csak itt az ülésteremben, hanem régi tanárom az iskolából ül a látogatói teraszon, a volt foci csapatom barátból kollégáim voltak, lehet, hogy ez nem a legsikeresebb foci csapat volt, de nagyon fontos volt számomra. A városi önkormányzati testületből a kollégáim itt vannak, annak a városnak a jelenlegi polgármester, ahol én is polgármester voltam, itt van Áhen, polgármestere itt van, és családom is itt van. És remélem, hogy megengedik, hogy üdvözöljem őket, hiszen ők is az életem részét képezik. Köszönöm, kedves kollégák, és köszönöm az ex-elnököknek is, hogy eljöttek ide közénk. Nem csak számomra megtiszteltetés ez, hanem az Európai Parlament számára is, és nagy öröm. Öröm önöket itt látni előttem, E, nem is tudom már hány éve vagyok európai parlamenti képviselő, és e, önök közül mindannyiukkal dolgoztam. Erika e, Baron külön kiemelem, mert valójában ő nem csak az Európai Parlament elnöke volt, hanem a szocialista frakció élén is az elődön volt, tehát külön köszönet neki, hogy itt van, de önöknek is, akik tiszteletet tettek nekem, és tiszteletüket fejezték ki azzal, hogy eljöttek. Egy dologról szeretnék még beszélni. Szerintem nagyon fontos az, hogy együttműködjünk annak érdekében, hogy az Európai Parlament imázsát javítsuk. Mindenki úgy jött be hogy egymással beszélgetett, és amikor beszélgetnek, akkor állandóan ezzel a kalapáccsal kell eh, rendet teremtenem. Én most egy kis csengő mellett köteleztem el magam, amely remélhetőleg jobban hallatszik majd, mint a kalapács. Köszönöm, és kérem, hogy még egy pillanatig maradjanak velünk, mert még néhány eljárási bejelenteni valóm van, és köszönöm a támogatásukat. Mielőtt ma délután még összeülünk, hölgyeim és uraim, új elnökként szükségét érzem annak, hogy egy ajánlatot tegyek azoknak, akik ellenem felléptek, Déva kolléga és Wallis kolléganő. Mivel a választás nagyon tisztességes és korrekt volt, azt szeretném kérni, hogy maradjunk kapcsolatban. Nörcs láttam már itt a folyosón, hogy igazából Julia Timosenko mellett tüntetsz, mert itt láttam ezeket a kék-sárga lufikat, azonban eh, aztán kiderült, hogy mégiscsak Nörcs Déva választási kampányák a része volt. Diana, hogyha kapcsolatban maradunk, akkor eh, annak nagyon örülnék, hiszen eh, az Európai Parlament jövőjéről nagyon fontos dolgokat hallottunk öntől. És most a választások eredményétől függetlenül örülnék, hogyha ez az elkötelezettség továbbra is a munkám sikeréhez hozzájárulhatna. Kedves kolléganők és kollégák, az Európai